Kezdjék a szavazás. Három jelentésről fogunk, először a Gualtieri jelentésről, egységes szavazás az Európai Banki Hatóságról, először is megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Van-e valami gond, kérdezi az elnök asszony. Titkos szavazásról van szó, ezért van, hogy kék fényt láthatnak a kijelzőn, akkor most lezárom a szavazást. És jóvá hagytuk. Következik a második Gualtieri jelentés. Szintén titkos szavazással szavazunk, a szavazást megnyitom. És ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. és ezt is nagy többséggel elfogadtuk. A harmadik Gualtieri jelentés következik az esmáról. Szintén titkos szavazás, a szavazást megnyitom. És ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Következik akkor a Fontana jelentés, a Bosznia-Hercegovina és az Európa közötti operatív és stratégiai együttműködés. Ki van mellette? A tanács végrehajtási határozata mellett ki van? Tegye fel a kezét. Ellene. Tartózkodás. Szerintem ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát egy ellenőrző szavazásra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Következik akkor a népszerinti szavazás a jogalkotási állásfoglalásról. Lezárom a szavazást. is elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő jelentésünk a Negresco jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Írország részére. A szavazást megnyitom, népszerinti szavazás jön. És ha mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. Jóvá hagytuk. Most pedig akkor következik az invazív fajok jegyzékéről szóló első rész mellette ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, ugyanis nem látom a kezeket. Kérem, hogy szavazzanak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Az állásfoglalási indítvány mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Genetikailag módosított kukoric engedélyezése, hatos módosító indítvány, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Jóvá hagytuk. Egyes népszerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító népszerinti szavazás a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes módosító név szerinti szavazással szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk az állásfoglalás indítvány egészéről név szerinti szavazással. Az ötöst ellenőrizzük? Azt kérte, jó, akkor az ötöst ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom az ötös módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az állásfoglalási indítványról szavazunk, név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Dotz Niedermayer jelentés következik. Két rész ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk az eredeti mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a 15-ös módosítóról szavazunk. Lezárom. És elutasítottuk. Eredeti szöveg következik első rész mellette. Ez az A1-es ajánlás ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtók, 16-os módosító mellette. Ellenőrizzük a második részt. Ugye, kollégák, szerintem eléggé egyértelmű volt, de akkor ezt megengedem, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 8-as mellette. A 19-est ellenőrizzük, akkor a 19-esre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Kilences név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Eredeti szöveg két részben, ez az A7, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 11-es név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk Következik az eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Kérem, hogy tegyék fel a kezeket 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A7, 4, 5 eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító név szerinti szavazás, a szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as név szerinti szavazással szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 31 mellette, illetve 21 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 22 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk eredeti szöveg négy részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 23-as módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk kettes név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtok, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, ötös név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 6-os név szerinti szavazás, felszavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 18 mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk 7D mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 14-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk a második részt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A R7-es pont eredeti szöveg első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. AT első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, és az állásfoglalásról név szerinti szavazással szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következik akkor a Belder jelentés az EU-Kína kapcsolatokról 36 eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 38-as bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 42-es bekezdés eredeti szöveg, és szerintem itt szóbeli módosítás van, Bütikofer Ferú részéről parancsoljon. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szöveg közepén azt javaslom, hogy még egy mondatot vegyünk be. Felszólítjuk Kínát, hogy fontolja meg újra álláspontját, és felszólít minden felet, ezek között Kínát, hogy tartsa tiszteletben a, az enzáradék végső döntését. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban bármilyen kifogás. Akkor szavazom ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 45-ös bekezdés mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 47-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 48-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 51-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 54-es első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 58-as bekezdés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 62-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es bekezdés mellette, illetve egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B preambula bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az állásfoglalásról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönjük szépen. A következő jelentés a humanitárius segítségnyújtás, illetve csúcs találkozó 11-es első rész mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, 13-as bekezdés első rész mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 14-es bekezdés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk már 20-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 21-es első rész mellette ellene tartózkodás. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk harmadik rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk negyedik rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 23-as első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 34-es első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk harmadik rész név szerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Negyedik rész Népszerinti szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 40-es első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46 per 1 e, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47 per 1, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk első preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk negyedik rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk J első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk N preambulum bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk az állásfoglalásról, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Következő, köszönöm szépen, következő napi rendi pontunk a Mártán jelentés. I beg your pardon. Nem, elnézést, elnézést. Az előadónak adom először is meg a szót. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony, gyors leszek. Szeretném üdvözölni a szakszervezeti delegációt itt Luxemburgból körünkben és Belgiumból, eh, mielőtt szavazunk a jelentésről. Eh, a jelenlegi válság kapcsán nagyon fontos, hogy a szakszervezetekkel összefogjunk. Köszönöm, hogy jelenlétükkel támogatják munkánkat. Köszönöm szépen, akkor kollégák, térjünk át a szavazásra. A kettes mellett igen, el nem, tartózkodás elfogadva. Hármas igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hetes bekezdés igen, nem, tartózkodás elutasítva. Nyolcas porga, ez név szerint megnyitom, lezárom. Elutasítva. A3-as alcím igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 7 hetes alcím. 8-as, bocsánat, nyolc. 3-as, elnézést. Lezárom a szavazást. Mondom, lezárom a szavazást. Elfogadtok. 11-es első rész igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtok. Második rész igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Harmadik rész igen. Nem. Tartózkodás. A harmadik részt ellenőrizök, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es Első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. Második rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as eh, bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. A 13-as bekezdés eh, második részét név szerint ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es eredeti szöveg igen. Nem tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 14-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os bekezdés igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 17-es. Hat részben első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Másod e, név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. Negyedik rész. Megnyitom. Név szerintire. Lezárom. Elfogadtuk. Ötödik rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatodik rész megnyitom. Név szerinti szavazásra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19. 6 részben megnyitom. Név szerintire. Első részre. Név szerinti szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Harmadik rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. Negyedik rész név szerint megnyitom. Lezárom. elfogadtok Ötödik rész név szerint megnyitom. Lezárom. elfogadtak. Hatodik rész név szerint megnyitom, és lezárom. Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, mert nem látom a kezeket. 23-as megnyitom, lezárom. Egyértelműen elfogadtuk. 26-os mellette. Első rész ellene, első rész tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 29 első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosító név szerint megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. D. Megnyitom név szerinti szavazás. Lezárom. hallgattok. E bevezető rendelkezés első rész mellette, ne, ellene tartózkodás elfogadva. A második rész szerint megnyitom, lezárom, elfogadtuk. H mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a H bevezető rendelkezésre a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. I. Első rész igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. M bevezető első rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom, és ismét lezárom. Elutasítva. Ó, név szerint megnyitom, lezárom, elfogadva. P, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. Egyes név szerint megnyitom. Egyes módosítom. Lezárom. Elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről név szerint megnyitom. Adok időt. Tehát megnyitom, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Ezzel a magyarországi helyzet a következő. Először az EPP állásfoglalás tervezetét szavaztatom meg mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. Jó, ha gondolják, ellenőrizzük, megnyitom akkor a, az állásfoglalási indítványt, megnyitom. Kedves kollégák, lezárom. Elutasítva. Akkor térjünk a közös állásfoglalás indítványra a négy politikai frakció. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös név szerint megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hetes név szerint megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Tízes név szerint megnyitom, lezárom. Elutasítva. H. Bevezető rendelkezés két részben első név szerint megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ki van? Ellene? tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalás egészéről mellette, ellene, tartózkodás, igen, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az állásfoglalás egészére. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Kollégák, elfogadtuk. Köszönöm. Most rátérünk a szavazatmagyarázatokra. Kérem ezért azokat, akik ezen nem kívánnak részt venni, hogy hagyják el a termet. Hallanak? Azzal az állásfoglalási indítványjal foglalkozunk,